hinsetzen, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, hogyha nem ülnek le, nem tudunk szavazni. Papadopoulou, Ferrera, Higgins, Parvanovan és Rómavai Rueda képviselők benyújtottak egy írásos nyilatkozatot a roham iránti érzékenyítés kapcsán, és megkapta a kellő aláírást. Ezért a 123-as házszabálycikk alapján a, továbbítjuk ezt, és az elfogadott szövegekben publikáljuk. A jegyzőkönyvben publikáljuk az aláírók nevét, és Papa Dopuló asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, elnök úr. Szeretném eh, kifejezni eh, Higgins kollégának, Párvanova kollégának, Romeva Ruida kollégának és Ferreira kollégának eh, a köszönetemet, valamint minden képviselőnek, aki aláírta ezt a 11-es számú írásbeli nyilatkozatot, amely megalapozza ezt a szívrohammal kapcsolatos figyelemfelkeltéses hetet. Minden évben sok tízezren szenvednek szívinfarktust, és eh, ha a laikus emberek is képesek lennének a szívet újraindítani, akkor az a túlélési arányt három szorosára növelni. Ez jelenleg nem így van. Együtt komoly eredményt tudunk felmutatni, és az életben maradási arányt javítani tudnánk, akár százezer ember életét tudnánk évente megmenteni Európában. Köszönöm. Frau